Hölgyeim és uraim, itt az ideje, hogy elkezdjük az ülésünket. Nem várunk tovább. A napirend rendtervezettel kapcsolatban senkinek nincs megjegyzése. 17 nyelvre folyik tolmácsolás, és az interneten követhető az ülésünk. Ezen a ponton azt hiszem, hogy ha nincsen senkinek ellenvetése, akkor elfogadhatjuk a legutóbbi ülésünk jegyzőkönyvét a megszokott módon. Az ülés végéig, ha senki nem jelzi, hogy elmetésen, akkor elfogadatnak tekintjük. Nagy örömömre szolgál, hogy Hogan biztos urat újra itt üdvözölhetem a szakbizottságunkban. Nem kell bemutatnunk, ő a felelőse annak a területnek az Európai Bizottságban, amely a mi hatáskörünkhöz tartozik itt a mezőgazdasági bizottságban. Eh, a kereskedelmi eh, gyakorlatok a B2B ágazatban. Eh, ez a mai témánk. Mire is gondolunk arra, hogy az élelmiszerláncban vannak problémák, nagyobb fokú átláthatóságra van szükség ebben az ágazatban. Azt hiszem, hogy ez világosan elmondható. 2015 novemberében az IMCO és az AGRI szakbizottság vett részt ennek a témának, területnek a szabályozásában. Az 54-es házszabály értelmében fogadtuk el vonatkozó véleményünket. A tisztességtelen kereskedelmi eljárások az élelmiszerellátási láncban hangzatos címet viselte ez. Meg Guinness kollégina volt az előadója ennek a témának, talán emlékeznek rá. Ebben az említett jelentésben arra szólítottuk fel az Európai Bizottságot, hogy jogalkotási megoldásokkal próbálja eh, orvosolni ezeket a problémákat. Június 7-én 2016-ban fogadtunk el a plenárisan egy állásfoglalást, amelyben újra felkértük az Európai Bizottságot, hogy ebben a témában jogalkotási kezdeményezéseket fogadjon el annak érdekében, hogy a gazdák tisztességes megélhetése biztosított legyen, a fogyasztói jogokat garantáljuk, illetve az élelmiszer eh, előállítók, gyártók, beszállítók, feldolgozók eh, viszonyát valahogy európai szinten eh, tisztázzuk. Az európai agrárügyi munkacsoport tavaly novemberben elkészült jelentésében is azt javasolta, hogy egy olyan keretjogszabályt fogadjon el, vagy javasoljon az Európai Bizottság, amely harmonizálja a tisztességtelen kereskedelmi eljárásokra vonatkozó alapszabályokat a tagállamokban, hiszen és természetesen a vonatkozó szabályok végrehajtásának keretét is megteremti. a business-to-business kapcsolatokban tisztességtelen kereskedelmi eljárásokra vonatkozó tervezetet a biztosok kollégiuma elfogadta. Ennek a propóján van most itt közöttünk Hogan biztos úr, és már nagyon izgatottan várjuk, hogy hogyan fogja bemutatni, felvezetni ezt a rendkívül érdekes témát ezen a rendkívüli algai ülésem. Köszönöm. Ő az első hozzászólónk, aztán majd következnek a kollégák. Parancsoljon, Hogan biztos úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt képviselők, hölgyeim és uraim, természetesen nagyon örülök annak, hogy itt lehetek ma reggel, és beszélhetek erről. A tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok az élelmiszerláncban egy nagyon fontos téma, és azt hiszem, hogy ez egy fontos mérföldkő azon a hosszú úton, amely egy jobban működő európai piacot teremt meg. Akkor arról beszélek, hogy hol, mérföldkő egy hosszú úton, akkor ez az út vége felé van ez a mérföldkő, hiszen az út nagy részét már bejártuk. Úgy érezzük, hogy a mezőgazdaság és az idelmiszer ipar terén fontos, hogy az unió szintű együttműködéssel hozzáadott értéket adjunk eh, az érintettek értekének. Szerettem volna ellátogatni, személyesen bemutatni ezt a javaslatot, már csak azért is, mert önök nagyon fontos szerepet játszottak abban, hogy az évek alatt folyamatosan napi renden legyen ez a téma. 19 éve merült fel először ez. McGuinness asszony készített egy jelentést, De Castro úr, Delay asszony, ezeket véleményezte, az összes koordinátor fontos szerepet játszott, hiszen nagyon erős mandátumot kapott az Európai Parlament arra, hogy tegyen, tegyünk valamit ez ügyben. 2017-ben erre meggyőző volt az önök szavazásának a vére eh, mm, eredménye is. A 2016 júniusi állásfoglalások e témában Egyértelműen felvezolt, hogy mik a szakpolitikai kihívások, az európai demokrácia bástyája az Európai Parlament, közvetlenül választott képviselőként önök képviselik az európai polgárok érdekeit, és nagyon érdekes, hogy ennyien problémaként jelölték meg ezt a témát. A szlovák elnökség munkáját 2016 második felében külön ki kell emelnem, hiszen egyhangú tanácsi következtetéseket sikerült elfogadni. 2016-ban a bizottság egy eh, Agri Market Task Force, tehát egy mezőgazdasági piaci munkacsoportot hozott létre, amely azzal foglalkozott az élelmiszerláncban a gazdák milyen szerepet játszanak, és mik a nehézségek. Az ajánlások alapján egy hatástanulmányt és egy nyilvános konzultációt kezdeményeztünk 2017-ben. Ez az intézményközi megállapodásnak felel meg, amely a jobb jogszabályalkotásról szól. A konzultáció során sikerült azonosítani azokat a konkrét tisztességtelen kereskedelmi és piaci gyakorlatokat, amelyek igazán problémásak. Ezek tulajdonképpen olyan B2B típusú gyakorlatok, amelyek a tisztességes eh, kereskedelem elveit nem tartják tiszteletben, általában az egyik partner erőszakolja rá a másikat. Az élelmiszerlánc különösen eh, ki van téve, az itt aktív szereplők különösen ki vannak eh, téve az ilyen tisztességlen gyakorlatoknak. 2018-as felmérés alapján a válaszadók többsége, 88%-a úgy érzi, hogy az élelmiszerellátási láncban a gazdák szerepének megerősítése nagyon fontos. 96%-a 2017-es konzultációban a válaszadóknak a kap modernizációja kapcsán egyetértettek azzal a javaslattal, hogy az ag agrár gazdálkodók szerepének erősítése az élelmiszerláncban fontos, hogy megjelenjen cégétüzésként a közös agrárpolitikában. A nemzeti kezdeményezések természetesen segítettek, főként a spanyol vonatkozó jogszabály, illetve a brit vonatkozó jogszabály, de ahogy arra önök is rámutattak az állásfoglalásukban, és akkor itt idézném szabadon, a tagállamok szabályainak eh, különbsége és az európai piac emiatti felaprózottsága eh, nem eh, ideális helyzetet teremt idézet vége. Egy keretszabályozást javasoltunk annak érdekében, hogy az ilyen tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok kiküszöbölésével az európai gazdák és a fogyasztók, az eladói, illetve a vásárlói végén a folyamatnak is jobb helyzetbe kerüljenek. A történelem során most először teszünk jogszabályalkotási javaslatot ezen a területen. 19 éve húzódik ez a folyamat, és végre valára eljutottunk ez a fontos pillanathoz. Röviden elmondva, olyan konkrét célzott intézkedéseket javaslunk, amelyek a leggyengébb pontokat célozza, hiszen tudjuk, hogy a lánc olyannyira erős, amennyire a leggyengébb láncszeme erős, az gazdától egészen a boltban, a polcról terméket leemelő fogyasztóig végig eh, követtük eh, az utolsó pillanatban lemondott eh, megrendelések, az egyoldalú és viszonylages hatályú szerződéses módosítások, a késői fizetés a gyorsan romló áruk esetében. Ezek olyan témák, amelyeket mindenképpen kiemelnék nagyon fontos, hogy a két fél között megegyezéses alapon működjenek ezek a gyakorlatok, akkor például, hogyha egy beszállító fizeti a marketing és promóciós költségeket, ez is egy jól ismert probléma. Szükség van egy ható ságra, amely érvényt szerez ezeknek a szabályoknak, hiszen mire van együtt szabályok, hogyha senki nem szerez ezeknek érvényt, az illetékes hatóságoknak eh, arányos és eredentő szankciókat eh, kell kiszabnia, az a hatóság saját kezdeményezésű vizsgálatokat is kezdeményezhet a panaszok alapján, az érintett felek által benyújtott panaszok eh, alapján természetesen teljesen névtelenül, anonim eh, módon vizsgálják ki ezeket. Egyetlen egy tagállam eh, zsebében sem ül ott a bölcsek, éppen ezért a különböző hatóságok, végrehajtó hatóságok eh, közötti hatáskör megosztás fontos, éppen ezért ezek a javasolt intézkedések kiegészítik a már meglévő tagállami intézkedéseket, és ismerjük, hogy az önkéntes élelmiszerlánc etikai kódex már sok helyen működik. Az Európai Bizottság egy európai jogszabályt, törvényt fogad el, és azt hiszem, hogy fontos, hogy a tanácsnak és a parlamentnek egyszerűen nyújtjuk ezt be. De frissen sült jogszabályjavaslatról beszélünk, ezért a jövőben szívesen válaszolok majd olyan kérdésekre, amelyek felmerülnek, amikor már sikerült alaposan át tanulmányozniuk a szöveget. Ez egy fontos prioritás volt számomra, ezt már 2014-ben a meghallgatásom során is említettem. Az intézmények együttműködésével, ha ezt várják tőlünk az állampolgárok, sokat érhetünk el. Együtt elértük azt, hogy az omnibus eh, eh, rendelet, a gyűjtőrendelet keretében sokat eh, segítettünk a gazdák szerződés kötési lehetőségeiben. Ez a mai a második lépés. A harmadik lépés pedig a piaci átláthatóság javítása lesz, amely az év második felében kerül majd itt napirendre. Hölgyeim és uraim, egy jól szabályozott és irányított élelmiszerlánc különösen fontos Európa számára. Főként a gazdákról és a tisztességes eljárásról beszélünk ma, hiszen gyakran fordul elő, hogy nem saját hibájukból nagyon gyenge tárgyalási pozícióban találják magukat, ezzel a mostani jogszabályjavaslattal megteremtjük a jövőbeni munka alapját, és természetesen számítok önökre is annak érdekében, hogy ez a folyamat minél hamarabb lezáruljon. Bardzo dziękujemy. tego są oklaski. Köszönjük szépen. Nagyon jó, hogy az asztalunkon fekszik már ez a javaslat. Hajszling úrnak adom meg először a szót, mert a zöldek egy meghallgatást fognak tartani ma a kapról. és ezt a találkozót az övékkénél később szerveztük meg, úgyhogy előbb el kell mennünk. Tessék, Hajszling úr, megadom önnek a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Valóban már régen megszerveztük ezt a konferenciát a frakciónkban, és az idehoz szóló meghívót pedig később kaptuk meg, ezért köszönöm, hogy először nekem adja meg a szót. Köszönöm biztos úr ezt a kezdeményezést, már nagyon sokáig tartott, mire elkészítették, gyakorlatilag utolsó pillanatban érkezett, de véleményem szerint ez csak egy kiinduló pont tud lenni. Amit említett, az természetesen fontos a kifizetési határidők, stb., hogy a KKV-k nak a megfelelő jogszabályokat be, be, be lehessen tartani, ez rendben van, de az, hogy az egyenlőtlenségeket megoldjuk, amelyek a KKV-k és a nagy monopóliumok között vannak, ahhoz azért többre van szükség. Ugye nálunk is az van, hogy kb. három nagy élelmiszerlánc dönt mindent, és ezért ezt a nagyon nagy egyenlőtlenséget kellene jogszabályi úton megoldani. Meg kell nézni, hogy hogy tudjuk úgy változtatni a helyzetet, hogy a kis kereskedők, a kis vállalkozások is se, se, joga se sérüljön. Ön említett néhány dolgot, de ez nem fog nagy áttörést jelenteni. Őszintén meg kell mondanom, hogy ezt így gondolom. Más dolgok is vannak, amivel tovább lenne haladni. A probléma az, hogy pontosan a monopóliumokon keresztül működnek most ezek a dolgok, és a nagy monopóliumok, nagy láncok eh, döntik el, hogy mi érkezik meg, eh, ők döntik el az árakat, és a kis, kis kereskedőknek eh, ehhez kell igazodniuk. A, tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokat be lehet jelenteni persze a saját nemzeti hatóságoknak, de hogy érvényesülnek aztán a jogok, és hogy ez aztán a piacon milyen helyzetet eredményez, ez is nagyon fontos kérdés, és tegnap este ugye megkaptuk az anyagot, 14 kezdeményezést el, el, említenek ebben az anyagban. Hát én valóban nagyon remélem, hogy a mi parlamenti jelentésünk alapján még egy sor, tehát a Meginisz és más jelentések során még egy sor dologgal hozzá tudunk járulni az önök munkájához, meg tudjuk erősíteni pontosan a kis vállalkozások és a kis termelők helyzetét és igazából az a probléma, hogy a bizottság a versenyjogi biztos és a mezőgazdasági biztos közleműködésével pontosan ezt az egyenlőtlenséget kellene először is meg, megelőznie és meg, megtekintenie. Oui, euh, je pense que c'est quelque chose qui va dans la igen, azt gondolom, hogy jó irányban halad ez a munka, de szerintem egy-két dolgot még pontosítani kellene. Például a különbséget, amivel az eletesi nagy elosztókkal szemben mondjuk a nagyvállalatok élveznek, ők sokkal nagyobb tárgyaló erővel rendelkeznek, sokkal erősebb tárgyalási pozícióval, mint a kicsi vállalkozások. A kis vállalkozásokra sokkal nagyobb nyomás nehezedik. A nagy vállalkozások erősebb alkupozícióból indulnak, hogyha el tudnak fogadni mondjuk egy árat egy termék esetében, hogyha a többi termék esetében az változik, és így tovább. Tehát teljesen különböző az alkupozíciója a nagyobb és a kisvállalkozásoknak, az az első probléma. A másik probléma a termelőkkel kapcsolatos. Nagyon sok nagy vállalkozás van. Én a Lactalis-t említeném Franciaországban, amely óriási méretű, és a Lactalis nem nyújtja be az elszámolásait azért, mert nem kell ezeket közé tennie, és ez azt jelenti, hogy a termelőknek nincs lehetősége tárgyalni arról, hogy mik a valós költségek, amelyeket rájuk terhelhetnek, tehát nagyon nehéz helyzetbe kerülnek. Tehát szerintem arra lenne szükség, hogy európai szinten átláthatósági kötelezettség legyen, tehát az elszámolásokat minden cégnek nyilvánosságra kellene hoznia, ne lehessen elbújni a nemzeti szabályozás mögött, és igenis a valós számadatokat kelljen közzétenni, mert ezek minden tárgyalásnak a valódi kiinduló pontja. Köszönöm. Hogy busz? Hogy busz asszony szó? Köszönöm a szót, köszönöm szépen eh, biztos úr a javaslatot. Én is úgy gondolom, hogy valóban nagy szükség volt rá. Azonban én is úgy gondolom, hogy például, ahogy a kollégám is a Lactalis példáján megmagyarázta, hogy eh, eh, nem csak a termelők és a kiskereskedők körül közötti viszonyokat kellene szabályoznunk, hanem például akkor is, amikor a termelők és a nagy kereskedelmi láncok közötti viszonyt nézzük, azok, aztán vannak olyan közösségek, olyan termelői közösségek, amelyek valóban tisztességesen járnak el, és tisztességesen bánnak a termelőkkel, de nem mindegyik ilyen. Azt aztán egy listát készítettek, ami a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokat tartalmazza. Egészen biztos vagyok, hogy a listára nézve majd a koncernek a jogászai segítségével nagyon klasszul el tudják kerülni hogy ezek, ezekbe beleessenek. Tehát ugye az a kérdés, hogy ez egy zárt lista-e, vagy hogyha más új tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok felmerülnek, akkor fel lehet ezeket venni a listára annak érdekében, hogy a gazdálkodók helyzetét akkor is védjük, hogyha olyan gyakorlatok jelnek meg, amelyek még ma nem szerepelnek a listák. Hajszling kolléga már mondta, hogy a versenyjoggal is össze kell kapcsolni ezt a kérdést, hiszen eh, ott van valahol az ok, most pedig ez az írás inkább csak a, inkább csak a eh, tüneteket kezeli. Biztos úr, kérem, hogy válaszolja meg ezeket a feltett kérdéseket, hiszen a képviselők nem, nem sokára elmennek. Köszönöm szépen a zöld párt képviselők aggadalmait. Eh, nyilván nem kell aggódni azért, hogy meg tudunk-e egyezni a zöldeket. Minden, amit megemlítettek, minden szerepel egyébként a javaslatban, nem csak a gazdag, gazdálkodókkal és a kereskedőkkel foglalkozik a javaslat, hanem minden más érintettel is, nem csak a kereskedők és a termelők közötti kapcsolattal. Na most ez a lista, ez egy javaslat csak, és persze a társjogalkotó kell, hogy jóvá hagyják, illetve megváltoztassák ez a kereskedelmi gyakorlatok listáját, ha szükséges. És egy három év után megtett felülvizsgálati mechanizmus is része a javaslatnak, tehát ezt is ki lehet használni majd arra, hogy változtassunk a listán. Tehát az, el, az elvi megközelítés az az, hogy a problémát gyökerénél szeretnénk megközelíteni, tehát oda akarunk hatni, ahol a termelőknek nehéz volt a saját jogaikat érvényesíteni. Tehát a Lactalus a nemzeti jogszabályok alapján is kezelhető, de a piaci átláthatósággal kapcsolatos jogszabályok során is ugye van a gyűjtőtörvény, ami a gazdálkodóknak ad majd nagyobb, erősebb alkupozíciót az élelmiszerlánc teljes szélességében, és ide tartoznak majd a termelői szövetkezetek is, és a piaci átláthatóságról szóló kezdeményezés is az ő helyzetüket fogja javítani. És egyébként majdnem minden területen van a piac megfigyelési funkció is, amely szintén ezt segíti majd. Úgyhogy köszönöm szépen a zöld pártot, hogy gyakorlatilag felsorolt minden olyan kérdést, amely igenis szerepel a javaslatban. Köszönöm. Dessz Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm szépen, biztos úr, hogy elhoztam ma nekünk ezt a javaslatot, és Mekinis kollégának is köszönöm, hogy kidolgozta azt, ezt az állásfoglalást. Örül, örülök neki, hogy a parlament majd alaposan átdolgozhatja és megjavíthatja a javaslatot. Hajszling úrral, úrral egyet, értek egyet, jó kiinduló pont, de tovább kell rajta építkezni, és a versenyjogot kell tovább finomítani. Ugye első alkalommal vannak ilyen jogszabályok ezen a területen. Persze ezen a területen valóban igen, de 2004-ben, illetve 2005-ben már nagyon fontos munkát végeztünk itt a parlamentben a roaming díjakkal kapcsolatban, és hogyha ezt nem tettük volna meg, akkor a polgárok még a mai napig roaming díjakat fizetnének, és ez is például egy olyan tisztességtelen eljárás volt, amely a nagy koncernek részéről történt, és amelyet meg kellett szüntetni. Úgyhogy az európai polgárok mondhatni, hogy nagyon sokat elértek ezen a területen. A a kifizetések, illetve a fizetése, fizetési határidőket nagyon helyesen erősítik meg, mert ugye ez még nem működik jelenleg. Minden esetre köszönöm a bizottságnak a javaslatot, <clears throat> el fogunk kezdeni dolgozni az ügyön. Aztán a termelői szövetkezetek helyzetét is meg kell erősíteni, hiszen ki kell mondanunk, hogy a nagy koncernek erre is, ezekre is rendkívül nagy nyomással, nyomást gyakorolnak, és ezt azért kell hangosan kimondani, mert nagyon gyakran ö, félelem ö, e, tényezője merül föl, tehát e, a nagy koncernek ö, az egész élelmiszerlánc és kereskedelmi lánc során megpróbálnak nyomást gyakorolni arra, hogy az ő érdekük érvényesüljön, ez ellen nekünk a jogszabályok eszközével harcolnunk kell. Nagyon intenzíven fogunk dolgozni azon, hogy még ebben a periódusban erő eredményre jussunk. Tudom, hogy nem könnyű a bizottság ö, dolga, és tudom, hogy a versenyjogi biztossal nem sem lesz könnyű az együttműködés, de mi igyekszünk majd meg, megfelelő eredményt elérni. Andrew képviselő. Köszönöm szépen, elnök úr. Én is szeretnék köszönetet mondani a biztos úrnak ezért az irányelv javaslatért. Köszönöm szépen a bemutatót, és ezt a nyitást, tehát hogy van egy alapszöveg, amiből kiindulva együtt tudunk működni. Egyetértek a, az elmondottakkal. Szép kezdeményezés ez, jó kezdeményezés. A vélemiszerellátási lánc témája nem kis téma, az egy nagy falat, nagy jelentőségű, úgyhogy alapos munkát érdemel. A javaslat, amelyet önök megtesznek, azt célozza, hogy az államok a szerződések jó végrehajtását tudják garantálni. Közvetlenül és közvetetten is érdemes fellépni. A tisztességtelen gyakorlatokkal foglalkoznak időközben, ami szintén fontos. Viszont a disztribúció koncentrációjával szemben is fel kell lépni, mert az európai szinten megfigyelhető a nagy ellátó cégek esetében ez problémát jelent, egyébként világszinten is problémát jelent a koncentráció. A Bayer és a Monsanto fúziója szintén egy ilyen kérdés, ez komoly probléma, nagyon súlyos probléma az én véleményem szerint és a felelősségünk az, hogy a törvényel védjük. Én, önök is ezt javasolják, de én azt mondom, hogy menjünk még tovább, tehát hogy törvényel védjük a fogyasztókat ezektől a nagy oligopóliumoktól, és a termelőket is. A diszibútorok témáját is kezelni kell itt, hiszen a gazdasági dominancia szintén fontos kezelendő téma. Nem biztos, hogy ők tiszteletben tartják például a fogyasztók tájékoztatására vonatkozó szabályokat. Aztán pedig a net semlegessége egy olyan kérdés, ami szintén fontos és itt is figyelembe kell ezt venni. Az élelmiszerellátási láncban ezeknek a, az oligopóliumoknak nagyon nagy hatalma van. És az agro élelmiszerellátási láncra alkalmazni kell szigorúan ezeket a szabályokat. Be fogjuk küldeni a javaslatainkat természetesen az elkövetkezendő hetekben, most csak röviden össze szerettem volna foglalni a lényegét. Köszönöm, McIntyre kollégája. Szóval. Köszönöm elnök úr a szót. Nagyon nagy szeretettel üdvözlöm a bizottság mai javaslatát. Nagyon fontosnak tartom, hogy megerősítsük a gazdálkodók helyzetét az élelmiszerellátó láncban. Nem mindig kapnak tisztos, tisztességes árat és tisztességes eljárást sem, és gyakran a szupermarketek azok, amelyek nyernek és amelyek nyerességet aratnak le de ugyanakkor nem lenne semmi nyereségük, hogyha a gazdálkodók nem termelnék meg az élelmiszereket. Meg is megemlítette biztos úr az élelmiszeripari ombudsmant az Egyesült Királyságból, és azt hiszem, hogy ez nagyon jó példa arra, hogy hogy lehet -e jelentős előrelépést elérni ezen a területen. Itt van például egy jelentés, amit az ombudsman legutoljára kiadott, és amikor megnézem, hogy hogy hogy nézett ki a helyzet, amikor elkezdett dolgozni az ombudsman, akkor azt láttam, hogy például a csomagolásért rengeteget kellett fizetniük a termelőknek, hiszen meg kellett vásárolniuk például a raklapokat a, a szupermarketektől, és ez komolyan, ez tényleg tisztességtelen eljárás volt. Aztán például, hogyha a fogyasztó egy panaszt tesz a szupermarket felé, akkor a szupermarket aznak a költségét ráhárítja a termelőre, de akkor is ráhárítja a, a, a, a fogyasztó által írott a költségét a termelőre, hogyha jót ír. Tehát végül is meg, kell, meg kellett volna kérni a fogyasztókat, hogy legyenek szívesek, ne dicsérjék őket, mert az is pénzbe kerül. Tehát az élelmiszeripari ombudsman munkájában nálunk az a biztató, hogy egy sor gazdálkodók által felvett panasz, felvetett panaszok száma csökkent egyik évről a másikra. Tehát a, például a különböző kiskereskedők által kivetett tisztességtelen költségek mértéke 22%-ról nullára csökkent. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy nagyon jó ez a kezdeményezés, és nekünk kell vezető szerepet játszani a helyzet javításában. Köszönöm szépen a szót. Én is köszönöm biztos urat azért, hogy egy, egy irányelvet és nem rendeletet tett elénk, hiszen úgy gondolom, hogy ebben az összefüggésben az irányában megfelelő jogi eszköz, hiszen egy alap jogszabályt kell összeállítani, amit aztán a, a, a tagállamok tudnak tovább igazítani. Tudjuk, hogy különböző kartel szabályok léteznek a különböző tagállamokban, de azt hiszem, hogy Németországban a mi kartel szabályainkat is gyakor, gyakran megsértjük és nagyon gyakran az van, hogy a fogyasztókat ugyan védi ez a jog, de a gazdálkodók ügyét nem, vesz, nem viszi előre, ezért nagyon jónak tartom. E, például azt, hogy a 30 napos fizetési határidőt és egyéb ügyeket bevezet a javaslat, az hiányzik ugyanakkor, ahogy Merin Meginis is az jelentésében megírta, és azt én árnyék jelentéstevőként támogattam, hogy kell annak is lehetősége legyen, hogy a közös piac szervezéssel kapcsolatban összekössük a versenyjoggal ezt az egészet. Tudjuk, hogy nyilván a nemzet, nemzeti karteljoggal és a, együtt a versenyjog az, amit a legnehezebb ide bevonni. Minden esetre az a feladatunk, hogy minél gyorsabban átdolgozzuk ezt a javaslatot, annak érdekében, hogy a gazdálkodók helyzete végül is könnyebb legyen, és ennek köszönhetően a fogyasztók is minél nagyobb előnyöket élvezzenek annak a gazdálkodókhoz hasonlóan. Thank you very much. Köszönöm a szót, köszönöm biztos úr a javaslatot, jó hír ez számunkra, és mások is mondták, hogy az ördög tényleg a részletekben rejlik, és majd meglátjuk, hogy hogy tudjuk kidolgozni a szöveget, minden esetre ez jó kiinduló pont egy dolog biztos, szükség van a változtatásokra, hogyha azt akarjuk, hogy a gazdálkodók tovább folytassák a munkájukat, meg kell kapniuk a megfelelő árakat a termékeikért, és valóban utolsó pillanatban vagyunk most. Nagyon pozitív híreket hallottam arról is, hogy a kifizetési határidők javulnak, hogyha minden ami ebben a dokumentumban benne van, meg fog valósulni, akkor valóban a, a gazdálkodók tovább foly, tudják majd folytatni a munkájukat. Az egyoldalú szerződésváltoztatás, a késedelmes fizetések valóban a gazdálkodók elnyomására ö, valók csak. És én valóban remélem, hogy a, ez a mai munka, ez arra jó, jó, arra lesz majd jó, hogy Dávid kezének, dezébe, illetve Dávid paricsájába legalább egy kis követ helyezhetünk, hogy azzal góliátot fejbe tudja lőni, amit az előttem szóló felszólaló mondott, ahhoz kapcsolódva mondanám, nem értem, hogy a mechanizmusokat miért változtatok meg, tehát hogy a hogy miért hagytuk el az irányelvet, hogy miért alkalmazunk irányelvet rendelet helyet. Szeretném tudni, hogy a bizottság szándéka emögött vajon mi lehet. Tudjuk, hogy a nemzeti jogszabályok nagyon különbözőek, az egész helyzet töredezett, tehát szeretném tudni, hogy az ir- miért az irányelvet választották a rendelet helyett. Nem azért, mert ellenzem, csak szeretném megérteni a mögötte álló logikát. De egyébként köszönöm ezt a kiváló munkát. Pán következik. De You'll be noticing Köszönöm szépen, biztos észreveszi a sok mosolyból, hogy Flanagan kolléga majdnem megdicsérte a biztos urat, amire még soha nem került sor. Én McIntyre asszonyt támogatom abban, amit elmondott. Nagyon jól beszélt a zöldség, gyümölcs termelők kódexéről, a az élelmiszeripari ombudsman szerepéről. Én itt nagy lehetőséget látok, hogy azt mondhatja eh, valaki, hogy tessék, vannak EU-s jogszabályok, eh, meglátjuk, hogy mi lesz ezzel. Mi az Egyesült Királyságban előre léptünk a témában, és nem örülnék, hogyha ezt alásnák. És egyébként a büntetésre szeretnék rákérdezni a biztosnál, hogyan fogja a szupermarketeket megbüntetni? Vagy az Európai Bíróság eh, GOK fogják ezt eh, kezelni, éveken keresztül fog ezzel rágódni akár maga az Európai Bíróság, és nem fog változni semmi. Van itt egy dilemma, vajon a fogyasztót, eh, a fogyasztó zsebéből fogják kiszedni a pénzt, vagy sem. És az Egyesült Királyságban van még valami, ami már sínen van, a kötelező munkavállalói nyugdíjak, eh, ami azt jelenti, hogy minden munkaadó a saját munkavállalóinak kötelezően kell, hogy befizessen egy ilyen nyugdíjrendszerbe, és a szupermarketek megpróbálják a nyugdíjköltségeiket olyan beszállítók által finanszíroztatni, akiknek ugye a saját eh, alkalmazottaikra meg kell, hogy fizessék a nyugdíjat. Ha az élelmiszerárak nőnek a szupermarketekben, akkor az az üzenet, hogy mindenki kis helyi üzleteknél, helyi termelőknél vásároljon. Egy termelőre gondolok, aki ennek 70 tehene van, vajat, tejet, sajtot, joghurtot tud forgalmazni, és ez sokkal jobb, mint egy nagy vállalat, ahol több száz tehén van. Köszönöm szépen, biztos úr! mondja Loazó úr, az arbitrás lehetőségét kéne csökkenteni ezeknek a nagy forgalmazóknak, hogyha ezt sikerül elérni, az nagyon jó lesz. A közvetítők gyakorlatilag bújnak a rendelkezések között, megpróbálják a legolcsóbb termékeket elérni, a legalacsonyabbra lenyomni az árakat, pedig a fogyasztók hajlandók lennének a jobb minőségért akár többet is fizetni, és így a termelők is tisztességes árat kapnának a termékeikért. Tehát a közvetítők nélkül, ha sikerülne ezt megoldani, a közvetlen értékesítés az nagy siker, akkor ez nagyon jó lenne, és a szükséges befektetéseket is lehetne eszközölni. Én szeretnék egyfajta kétarcúságról beszámolni, tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokról beszámolunk a nemzetközi szinten. Hát ez elég szép, de közben olyan szerződéseket tárgyalunk, mint a Mercosurral kötött szerződés, amelyet elutasítanak a szakemberek, és ez egyébként tisztességtelen versenyt teremt. Tehát biztos úr, a, ön leállítja-e a Mercosur tárgyalásokat, amelyeket az agrárszektorunk számára és az élelmiszerbiztonságunk számára veszélyesnek ítélünk meg. Köszönöm. Köszönöm, akkor visszaadom a biztos úrnak a szót, hogy válaszoljon a kérdésekre. Köszönöm szépen minden koordinátornak, aki megtette az észrevételeit, de szúrnak igaza van. Nagyon nehéz volt ezt a javaslatot már eleve a bizottságon végigvinni. És bizony szólt arról is, hogy nem ért velem egyet minden biztos ebben a tekintetben, és az élelmiszerrelátási láncban a hatalom kérdése is eléggé központi. De hát most van egy megállapodás a bizottságban erről a javaslatról, és én minden kollégámnak köszönöm, aki a végén támogatta ezt a javaslatot. Tehát a mezőgazdasági élelmiszeripari termékekre vonatkozóan, és vannak olyan cikkek, amelyek ugye világosan a mezőgazdaság témájában tartoznak, tehát remélem, hogy ez a szakbizottság velünk fog majd együttműködni. Andrei úr, Andrió úr két fontos észrevételt tett, amelyekre szeretnék reagálni. Ez a javaslat konkrétan a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokról szól. Tudom, hogy a hatályra vonatkozóan lesznek majd kérdések, és a DG Grow felé is lesznek majd kérdések arra vonatkozóan, hogy ezt hova lehetne kibővíteni. Egyelőre a gazdálkodók és a KKV-k, illetve a, állnak az egyik oldalon, és a nagy forgalmazók állnak a másik oldalon. Ez az irányelv javaslat a határokon átnyúló tranzakciókat is lefedi, és harmadik országbeli beszállítókra is vonatkozik, annak érdekében, hogy a kereskedelem elterelését lehessen kezelni. McIntyre asszonynak megköszönöm az észrevételét, nagyon nagy tapasztalata van a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokkal kapcsolatban. Az Egyesült Királyságban nagyon aktív szerepet játszott az élelmiszeripari ombudsman megteremtésében, és engem nagyon érdekel egyébként ez a friss éves jelentés, ez lehet, hogy jó adatokat, bizonyítékokat ad arról, hogy mi az, ami működik. Spanyolországban is hasonló rendszer van, ami szerintem jól működik. Ez az a két ország egyébként, amelyeket megvizsgáltunk, amikor ezt a javaslatot készítettük. Úgyhogy köszönöm még egyszer, hogy ön ennyire elkötelezett a téma iránt. Flanagan kolléga és mások, még Egnyú úr is feltették a kérdést, hogy miért irányelv és miért nem rendelet. Erre azt tudom mondani, hogy szerintem ez egy kiegészítés ahhoz, ami a tagállamokban történik. Ez egyfajta hozzáadott érték, EU-s hozzáadott érték. A szubszidiaritás elvét tiszteletben tartjuk természetesen. Vannak olyan tagállamok, amelyek már tovább léptek, mint mások, és ezt szerettük volna tiszteletben tartani, amikor az irányelvet, irányelvformát választottuk. Ez az egyetlen oka ennek nincs más magyarázat. És ahogy mondtam, az omnibusszal kapcsolatban a kommunikációt javítani kellene, de Castro, Dess és más kollégák is felhívták erre a figyelmünket. Az elkövetkezendő hónapokban igyekszünk majd ezt javítani. Hogy ez, ez egyfajta pozitív változás, a termelői szövetkezetek gazdák felé kommunikálunk, már jó eredményeket értünk el ennek a szakbizottságnak a jelentős segítségével. Most ugyanezt tesszük a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok témájában, és aztán pedig a piaci átláthatóságról is ugyanezt kell megtenni később. ez a csomag része, de egyetértek abban, hogy a gazdák felé az omnibusról a kommunikációt jobban kellene megoldani, erősíteni kellene. Tehát Flanagan nem tudom, mit mondhatok. Hát nagyon örülök, hogy végre meglátta a Végre megvilágosodott ön előtt a lényeg, és támogat engem. Eltart egy darabig, három és fél évig eltartott önnél, de nem baj a lényeg, majdnem négy évig, de a lényeg, hogy eljutott idáig. Egnyi úr említett még egy fontos kérdést. A büntetések, illetve a szabály betartatását. Ugye teljesen felesleges lesz, haszontalan lesz egy jogszabály, hogyha az nem tartatja be senki. Tehát minden tagállamban kell valamilyen hatóság, ami megfelelő hatáskörökkel is rendelkezik, nem fogatlan oroszlán, és ezt vizsgálni fogjuk. Nem tudjuk ugye, hogy melyik tagállamban milyen hivatal lesz, versenyhivatal vagy más, amely ellenőrzi a végrehajtást, de igyekszünk majd koordinált képet alkotni arról, hogy hogyan tartják be a szabályokat, mik az eredmények, a gyakorlati végrehajtást és a bevált gyakorlatokat is látni szeretnénk, amelyeket aztán fel lehet használni az EU többi területén. Azt hiszem a szubszidiaritás elve nagyon fontos, ezzel mindenki egyetért, hogy a meglévő dolgokat a tagállamokban tartsuk meg, ne, helye, ne váltsuk fel, inkább egészítsük ki. Szerintem a tagállamok maguk jobb helyzetben lesznek abban, hogy eldöntsék, hogy milyen bírságokat szabjanak ki, illetve, ahogy ön mondta, milyen büntetést ítéljenek meg és lehet, hogy akár eljutnak odáig, ami az Egyesült Királyságban létezik, hogy az élelmiszeri ombudsman hivatalát megteremtik. Ez is egy jó bevált gyakorlat, amit aztán később az utóbbi részében is meg lehet valósítani. És a fogyasztók, sokan felhívták a fogyasztókra a figyelmet, és sokan azt mondták, hogy a fogyasztók fogják megfizetni mindennek az árát. Bárhol, ahol szükséges változtatásokat végrehajtottak már, e, nem lehetett látni emelkedést a fogyasztói árakban. És egyébként a fogyasztói szervezetek is, e, akik részt vettek a konzultációban, támogatták ezt a kezdeményezést. Úgyhogy én nem hiszem, hogy a fogyasztói szervezetek a saját érdekeikkel szembe menve e, támogatnának valamit, hogyha nincs arra bizonyíték, hogy ez a fogyasztók hátrányára válna, és hogy az árakat növelni inkább a szabályokat teszi egyenlővé szerte az Unióban. Nem csak ezzel a szabályozással, de ugye a kapban általában igyekszünk egy Európa szerte megvalósított erőfeszítéssel egyforma szabályokat létrehozni. És ahogy Laz úr is kérdezte, hogy mi a fogyasztó szerepe, hogy fogja a fogyasztót érenteni ez a jogszabály, el is ugyanazt tudom mondani, a konzultációból az derült ki, hogy támogatják ezt a fogyasztók, és nem lesz áremelkedés. És ami pedig a Mercosur kapcsolatos kérdést illeti, ha ezt lehet, akkor máskor válaszolnám meg. Köszönöm szépen. Másfél perc. Jár minden hozzászóló kollégának. De Castro elsőként. Grazie, Presidente. Eh, grazie. Igen, köszönöm szépen, elnök úr, megköszönöm kedves biztos úr is, önnek is. Azt hiszem, valóban most megvan minden hozzávaló a jó munkához. Ön emlékeztetett egy nagyon fontos aspektusra, a jogalapra, ami ugye ezt a, ennek a szakbizottságnak adja a vezető szerepet, és ezt meg is kell védenünk, mert vannak más szakbizottságok itt a parlamentben, amelyek szívesen elvennék a mi kezeink közül ezt a vezető szerepet, de ez egy agri szakterület, és a jogalap is ezt jelzi, tehát így ezt a harcot meg fogjuk nyerni. Megköszönöm a biztos úrnak, hogy emlékeztetett bennünket az omnibusra, mert ez is nagyon fontos a Task Force munkájának az első részét ez már magában foglalta. Azért fontos ez, mert igyekeztünk erősebbé tenni a termelői szervezeteket, de a többi főigazgatósággal való szembenállásból nem húztuk ki magunkat, például a verseny ügyi főigazgatósággal szemben. Most ezzel az irányelv javaslattal egy új kihívás előttünk, ugyanilyen feltételek közül, de legalább már megvan a tapasztalatunk, és ez a szakbizottság egyébként nagyon sok tapasztalatot szerzett, Mária Meginis munkájával is például, és a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokat már feltártuk, de tudjuk, hogy több mint 20 féle nemzeti szabályozás létezik. Ezek között vannak nagyon érdekesek. Például a spanyol tapasztalatok érdekesek, az Egyesült Királyság tapasztalatai érdekesek, és utat mutathatnak a harmonizálás felé, ahol lenne egy keretjogszabály, de kiemelem, hogy legalább hogy itt a minimál standardokat kell meghatározni, ahogy szerepel az önök javaslatában. Tehát ezt ki kell hangsúlyozni, hogy a minimál standardokat kell lefektetni, amihez minden tagállamnak igazodni kell. Mi a feladatunk? Az, hogy megtaláljuk azt, hogy milyen módon tudunk szembeszállni ezekkel a e, problémákkal. A kereskedelem torzulás problémái megvannak, a Task Force ezeket felsorolta, és e, mindegyiket végig kell venni egymás után, meglátjuk, hogy ebben a szakbizottságban hogyan tudunk dolgozni. Én azt kívánom, hogy Mária Megines asszonyjal és az összes többi árnyék előadóval eh, tényleg jó munkát végezzünk, hogy ki tudjuk egészíteni ezt a második szakaszt az omnibus után, és így átláthatóvá és egyelőbbé tudjuk tenni a piacot, mert itt nagyon sok a eh, torzulás az élelmiszerellátási lánc szereplői között, és azt kívánom, hogy a private label témáját is tudjuk kezelni, ahogy erre rávilágított ez asszony. A, ezek a kereskedelmi márkák is torzítják a kereskedelmet, mert ezek a láncok egyrészt forgalmazók, másrészt pedig a saját márkáikkal megjelennek a piacon. Remélem, hogy az Omnibus után ezt a második csodát is véghez tudjuk vinni. Köszönöm, elnök úr. Widzę, że już Úgy látom, hogy vannak, akik kezdenek hinni a csodákban, megint mondja, következő hozzászóló. Köszönöm, elnök úr. Azt hiszem, hogy a légkör ebben a teremben jól tükrözi azt a tényt, hogy nagyon örülünk, hogy eljutottunk eddig a pontig. Köszönöm, biztos úr. Köszönöm, hogy a meghallgatásán tett uh, ígéretét megtartotta. Ha megengedik, Michel Danten kollégát megemlítem, aki nem tud itt lenni, de ő is szeretne köszönetet mondani önnek, illetve uh, ő is egyetért velem, hogy ez az első lépés, és a parlament keményen dolgozik majd annak érdekében, hogy a végeredmény valóban beváltsa a hozzáfűzött elvárásokat. Ez valóban vízválasztóhoz érkeztünk, egy igazi mérföldkő ez. Sokan talán nem tudják, hogy mennyire sok időbe tellett, hogy mindenkit meggyőzzünk arról, hogy ez a helyes döntés. Amikor bemegyünk egy boltba, egy szupermarketbe, akkor minden tökéletes csillog, villog. Amit ma tesz ön, az tulajdonképpen a felibenti a, a, a, a leplet, a fátyolt, és mögé nézhetünk az igazi történetnek, hogy a gazdáknak nincsen választási lehetőségük, és hogy milyen óriási nyomás nehezedik rájuk annak érdekében, hogy a csilli, villi eh, élelmiszerek eljussanak a polcokra. Azt hiszem, hogy fontos, hogy lássuk a valóságot, az igazságot, és örülök annak, hogy eljutottunk erre a pontra. Jean-Claude Junckernek is köszönetet tartozunk, hiszen ő is eh, az ügy mögé állt. Szeretnék egy általánosabb eh, megjegyzést is tenni. Mi szerint kritikus időket élünk. Van egy olyan eh, költségvetés, eh, agrárpolitika, amely soha nem látott kihívásokra kell, hogy reagáljon. Nyilván az éghajlatváltozás miatt van egy olyan takarmányválság az én házámban, amire még soha nem volt példa. Rengeteg gazdálkodó család szenved nem tudom, el tudják-e olvasni, ha nem, akkor felolvasom. Ezt az eh, héten jelent meg az ír sajtóban. Évente ezer gazda adja eh, vérét eh, azért, hogy Európának legyen mit tennie. Elképesztő mennyiségű gazda veszti életét egy szakértő Írországban azt mondta, hogy az élelmiszer lánc mögött ez a történet van. Az ön munkája biztos úr remélhetőleg elkezdi helyre rakni a dolgokat, hiszen elképesztő nyomásra dolgoznak az európai gazdák, hiszen rengeteg az ilyen baleset és halálos baleset. baleset. Egy olyan élelmiszerláncra van szükség, amely holisztikus megközelítést alkalmaz, amely tisztességes mindenkivel szemben, főként a gazdákkal szemben, jelenleg ugyanis nem ez a helyzet. Köszönöm, Katainen kollega következő. Thank you, Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm. Biztos úr, szeretnék én is köszönetet mondani önnek és az Európai Bizottságnak, hogy ezt a fontos irányelvet benyújtották, amely a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokkal szemben megpróbálja felvenni a harcot az élelmiszerláncban. A mi parlamentünk és a nemzeti parlamentek közül is jó néhány régóta várja ezt. Jó az időzítés, most kell ezt meglépni. A közösségi agrárpolitika költségvetését eh, óriási nyomás terheli, csökkenteni eh, kell. Ezért van szükség arra, hogy az élelmiszerellátási láncban a hozzáadott érték valóban eloszoljon az egész láncra. Renges, rengeteg tagállamban van már olyan jogszabály, amely további legitimációt kölcsönöz a keretirányelvnek. Hadd hangsúlyozzam, hogy az európai jogszabálynak megfelelően rugalmasnak kell lenni ahhoz, hogy nemzeti szinten végrehajtható legyen, hiszen um, az egyen megoldások nem működnek. Például Finnországban 85%-át uralják a piacnak a két legnagyobb nagykereskedelmi cég. Végezetül még felvetném azt is, hogy fontos lenne megerősíteni a, az élelmiszerellátási lánc átláthatóságát a fogyasztói szempontból tekintve is meggyőződésem, hogy a fogyasztóknak tudniuk kell, hogy az élelmiszertermékek hozzáadott értéke pontosan hogyan oszlik meg, ezért kérdezem biztos úr, az ellátási lánc átláthatóságát hogyan kívánják javítani a jövőben. Köszönöm. Thank you. Posso Caputo. Caputo kollega következik. Grazie. Grazie. Grazie Presidente. Eh, io eh, innanzitutto voglio congratulare Köszönöm szépen. Szeretnék gratulálni Hogan biztos úrnak ehhez a javaslathoz, amely megerősíti a termelők, szerep, termelők pozícióját ebben a láncban, és nem másodszorban a fizetési kötelezettséget is megváltoztatja, tehát hogy ne lehessenek utolsó pillanatbeli törlések, egyoldalú módosításokkal megkötött szerződésekben. Hát most persze majd a tagállamok megjelölik azokat a nemzeti hatóságokat, akik felelősek lesznek a végrehajtásért, és azt kívánom, hogy ez mielőbb bekövetkezzen Olaszországban. Minden egyes eurót, amit a fogyasztók elköltenek, úgy oszthatjuk szét, hogy kevesebb, mint 50 cent jut a termelőhöz, a többi az a forgalmazókhoz kerül ez az irányelv javaslat elismeri végle, hogy ezek az egyensúlytalanságok megvannak az élelmiszerellátási láncban, és hogy ezeket sürgősen kezelni kell, annak érdekében, hogy a termelők szerződéses pozícióját, akkor pozícióját erősítsük, hogy fel kell lépni a koncentráció ellen ebben az ágazatban. Én már jeleztem a javaslatomban 2017. július 11-én, hogy mi a véleményem. Szerintem a tisztességtelen verseny olyan piacot teremt, amelynek hiányosságai vannak, és nagyobb átláthatóságra van szükség, nagyobb tájékoztatásra, erősebb tájékoztatásra az élelmiszerellátási láncban, és arra, hogy megerősítsük a szervezeteket, az eszközeit az információgyűjtésnek a piacról. Az árak, a láncon belüli árak jobban kell, hogy tükrözzék a termelők által előállított értéket és azzal fejezem be, hogy a szakmai szervezeteket kell megerősíteni. Ők platformként kell, hogy működjenek, amelyek lehetővé teszik a termelők számára, hogy félelem nélkül megtehessék a bejelentéseiket. Jó hír tehát az önök javaslata, ugyanúgy, ahogy jó hír az is, hogy együttműködünk egymással, és mindannyiunknak azért kell dolgozni, hogy meg tudjuk erősíteni a termelők, a gazdák helyzetét. Aguilera asszony következik. Gracias, presidente. Bueno. Köszönöm szépen, elnök úr. Fontos nap ez a mai. Ezért biztos úr megérdemli a gratulációkat. Rengeteget beszéltünk már erről a témáról itt ebben a szakbizottságban. Európai biztosok jöttek és mentek az évek alatt, de egyiküknek sem sikerült semmit konkrétat sem letenni az asztalra. Egyetértek Meginis asszonyjal, nem a részletekről kell ezen a ponton beszélnünk. Fontos, hogy legyen egy európai irányelv ebben a témában, és tudom, hogy ez egyáltalán nem könnyű. De tényleg komolyan gondolom, gratulálunk biztos úr. Nyilván rengeteg a tennivaló, ugyanakkor a remény megcsillan. Szerettem volna, jobban szerettem volna, hogy rendelet formájában fogadjuk ezt el, de hát ha más nem megy, akkor az irányelv is jó lesz. Van is egy kérdésem önhöz. Kis és közép vállalkozások témájában miért koncentrálok annyira erre? Ez, ez fontos téma, mégiscsak ők adják a, szereplők többséget ezen a piacon, de hát emellett azért sok más szempont is van a fogyasztók kapcsán, illetve vannak bírósági ítéletek is, határozatok, amelyek további javulást írnak elő. persze visszaélnek a hatalmukkal, visszaélnek a, a piaci erejükkel, de hát ezek az óriási piaci szereplők rákényszerítik az árakat a termelőkre. Nyilván ez kihatása van arra, hogy mennyi kapnak a termelőjárak hogyan alakulnak. Az igazi problémára kell koncentrálnunk. Ez, ez az, ez az igazi probléma, amivel szembe kell néznünk. Jó úton járunk tehát, de ne felejtsük el, hogy a nagy cégek, a nagy élelmiszeripari cégek óriási nyomást gyakorolnak a gazdákra. Ez a legfontosabb probléma. Még egyszer gratulálunk. Sí, muchas gracias, señor presidente. Señor comisario, como, como ya se ha dicho... Köszönöm szépen, biztos úr. Aguilera és McGuinness kollégák is gratuláltak önnek, ez tényleg meg is érdemlik. Már egy évtizedek kérjük, hogy állítsák össze ezeket a javaslatokat, úgyhogy valóban ünnepelnünk kell ma. Gratulálok, köszönöm szépen, nagyon fontos lépés lesz ez. A gazdálkodók, a fogyasztók, és természetesen a politikusok is ebben a szakbizottságban már nagyon régen ö, óhajtották ezt egy, az első átolvasás után azt tudjuk mondani, hogy jó kiinduló pont ez a dokumentum, de a szakbizottságunk ezt, ezen még sokat tud majd javítani, ezt már tegnap is ki tudtuk mondani, és Agiliára asszony is azt mondta el pontosan az előbb, hogy a nagy vállalkozások is hozzáadhatják a magukét. Illetve a nagy vállalkozások is szenvedhetnek ettől nem csak a KKV-k és a termelők. De minden esetre jó kezekben vagyunk, és tudjuk, hogy tudunk majd javítani a helyzetem. A spanyol jogszabályok értelmében kötelező írásos szerződéseket készíteni. Ez a javaslat ezt nem emelte ki, de hogyha mi ezt megtesszük, akkor ez sokat fog javítani a termelők helyzetén, úgyhogy azt javaslom, hogy ez is kerüljön be a szövegbe. Azt viszont sajnálom, hogy irányelved van dolgunk, nem pedig rendeletről, rendelettel, hiszen hogyha a tagállamok aztán majd a saját maguk szája íze szerint tudják ezt értelmezni, akkor meggyengülhet a dokumentum. Aztán a gazdálkodói, termelői szövetkezeteket is vegyük figyelembe, hiszen nekik is vannak szabályzataik, amelyeket természetesen a tagok alakítanak ki, és így irányítják az élelmiszerlánccal kapcsolatos viszonyaikat, úgyhogy erre is oda kell figyelnünk. Minden esetre ez a jogszabály javaslat nagyon fontos építőköve lesz majd az élelmiszeripari ágazat szabályzásának, és örülök neki, hogy tovább fogunk tudni dolgozni ezen. Köszönöm. Köszönöm, mondja Dorfman kolléga. Nagyon érdekes ez a javaslat. Természetesen sok kolléga panaszkodik arra, hogy az, a kartel, a nemzetközi, illetve az európai kartel jog nem valósult meg, és így a nemzet és a regionális monopóliumok tovább uralkodhatnak. Most azt kell elérnünk, hogy ne romoljon a helyzet, és hogy a nagy vállalkozások, nagy láncok ne tudják irányítani az egész területen. A tagállamokban természetesen már vannak jó intézkedések, és jó az, hogy például a 30 napos fizetési határidőt bevezetik, jó, ért, jól értékelték a helyzetet, és nagyon érdekes lesz majd látni azt, hogy, mi, hogy milyen javulás történik, hogyha a nemzet, nemzeti hatóságok mindezeket a jogszabályokat át tudják majd ültetni, illetve elkezdhetik alkalmazni. A ö, szupermarketeket ö, nagyon nagyon sokszor látjuk, hogy a szupermarketek megpróbálják elnyomni, illetve nyomást gyakorolni a beszállítóikra. Nagyon fontos, hogy erre gondoljunk, és ezt meg tudjuk előzni. Tehát nagyon sokszor kifelé a jó szereplő szerepében próbálnak feltűnni, ugyanakkor pedig elnyomják a beszállítókat és a KKV-ket is. Úgyhogy jó, hogyha ennek a dokumentumnak az eszközével ezt meg tudjuk majd előzni. Schreier kolléga. Köszönöm szépen először is Megénisz kolléga munkáját és Hogan úr bevezetőjét is. Én is a rendelet formát támogattam volna, nem pedig az irányelvet. Ezt kérjük már 20 éve, hogyha megnézzük, hogy milyen tisztességes, tisztességtelen eljárások vannak a listán, ha megnézzük a 30 napos fizetési határidőt, és összevetjük egy holland cikkel, ami azt mutatja, hogy a szupermarketek 60 napos határidőt szoktak alkalmazni, és akkor az lesz, hogy a bankok fognak majd ebből a különbségből profitálni, illetve profitálnak ebből a különbségből. Biztos úr, kérdést fogok feltenni önnek, ezért szeretném, hogyha ide figyelne a ö, holland parlamentben is felvetették ezt a kérdést a miniszternek, hogy hogy lehet ezt megváltoztatni. Tehát a bankok és a szupermarketek ilyes, ilyen, mód, ilyen módon folytatott eljárását a 60 napos fizetési határidővel. Jó, hogy most ezt lecsökkentik, csak az a kérdés, hogy ez mennyire lesz hatékony. Buda kollégája szó. Köszönöm szépen, biztos úr. Köszönöm ezt a jelentést, illetve ezt a javaslatot. Nagyon sokan mondták már előttem, hogy mennyire fontos időben érkezik a gazdálkodók számára, hiszen egy dolgot tisztáznunk kell, a gazdálkodóknak szükségük van arra, hogy nyereséget termelhessenek. Hogyha nem tudják eladni a termékeiket legalább minimális nyerességgel, akkor nem fognak tudni megélni, és el fognak tűnni, és a termékeink pedig csak egyre drágulnak nagyon fontos, hogy a gazdálkodók valamiféle stabilitást tudjanak tapasztalni az egész év során. Romániában például nálunk komoly problémát jelent az, hogy a tej ára nyaranta csökken a téli árakhoz képest. Ezért a gazdálkodók a tejet a megtermelés költségeinél alacsonyabb áron kénytelenek eladni. Ami a termékek eladási árát illeti, hatalmas különbségek vannak ezek között, a, legalábbis a, a megtermelés és aztán az, az boltokban tapasztalt végleges ár között. Időnként még az ásványvízára is magasabb, mint a tejára. A termelői szövetkezetek több országban megvalósultak, nálunk is, és megpróbáljuk kezelni ezeket a problémákat, de nagyon fontos, hogy a gazdálkodók a saját üzleteik, üzleteiket is meg tudják teremteni, ahol a saját termékeket eladják. Franciaországban például ez megvalósít, és ezért nem függenek olyan nagy mértékben a szupermarketektől. Thank you. Thank you, um... Köszönöm szépen. Elnök úr, mondja Kárti úr. Jó hír, hogy végre jogalkotási javaslatokat láthatunk itt magunk előtt, de nem meggyőződésem, hogy a választó körzeteinkben most már őszintén a gazdák személyében nézhetünk, és azt mondhatjuk nekik, hogy tisztességes árat fognak kapni, miután ez a munka befejeződik. Hadd emlékeztessek mindenkit arra, hogy még legalább két és fél évre lesz szükség arra, hogy ezek az intézkedések életbe lépjenek a gyakorlatban és emlékeztetnék arra, amit a biztos úr mondott, hogy a társjogalkotók meg tudják erősíteni ezeket a javaslatokat. Mindig megdöbbent ez engem, miért nem a másik irányjal kezdünk, miért nem sokkal erősebb javaslatokat készítenek és állnak ezekkel elő, és aztán pedig a társi jogalkotóknak teszik lehetővé, hogy ha úgy gondolják, hogy ezek túl erősek, túl ambiciózusak, akkor vegyenek vissza belőlük. Mert hát az igaz, akárki akármit mond, a leg egyszerűbb a valódi tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat. Az az a tény, hogy vannak elég kicsi gazdálkodások, termelők, akik a legnagyobb cégekkel állnak szemben, mindegy, hogy ezek gyárak, forgalmazók vagy feldolgozók, és akkor nekik kell ezekkel az óriásokkal, ezekkel a behemótokkal tárgyalni, akiknek nyilván sokkal erősebb az alkupozíciója. Tehát itt nem arról van szó, hogy megvédjük a gazdákat, hogy legalább a, a költségeiket visszakapják a termék esetében, a, befizetett, a nekik fizetett ár legalább a költségeiket fedje. Tehát a, ahogy ebben a tervezetben szerepel, a kereskedők, a forgalmazókat rá kellene kényszeríteni, hogy megfizessék a tisztességes árat, ami persze megint lehet manipulálni, az aránytalanságokat ez a javaslat javíthatja, helyre billentheti, de hát még van rengeteg idő, és van itt legalább négy prohibitív intézkedés, a tárgyalásokat, a szerződésekről folytatott tárgyalások során igyekeznek ezek a nagy cégek a befolyásukkal a legjobban élni. Tehát ne felejtsük el, hogy meg kell erősíteni ezt a javaslatot, mert ahogy sokan mondták, vannak olyan gazdák, akiknek a, a, az élete, a túlélése ettől függ, attól, hogy ez minél erősebb legyen, biztonságot adjon a szerződések tárgyalásakor. A világ legnagyobb cégeivel, társaságaival kell, hogy tárgyaljanak, tehát legalább egyelő indulópontban egyelő lehetőségekkel induljanak. Köszönöm szépen, biztos úr, mondja Jár úr. A filozófusok különbözően értelmezik a világot, ez igaz a politikusokra is, és azt hiszem, hogy ön a, ezzel a munkával egy picit változtatja a világot, javít is rajta. Sok gratulációt hallottunk, de azért vannak problémák is, azokról nem szabad elfeledkezni. A rendszert megfelelően kell véglehajtani, és nem szabad túlságosan bürokratikussá tenni. Gyakran látom, hogy papíron mindent átszervezünk, de a gyakorlatban aztán nem ez valósul meg. A gazdák kell, hogy a középpontban legyenek. És a szupermarketek sokszor csak papíron tesznek eleget a feltételeknek, aztán a gyakorlatban semmi nem változik. Tehát a lényeg, amit mondani szeretnék, hogy ne csak a papír legyen meg, hanem a gyakorlatban legyenek, történjenek változások. Mi a realitást szeretnénk megváltoztatni, nem pedig a statisztikákat, ezeket min, ezt mindig elmondom. Gratulálok önnek ahhoz, hogy megvolt a bátorsága, hogy ezzel a javaslattal előálljon, hogy meggyőzze a bizottságot is, és azt hiszem megérdemli a mi támogatásunkat. Kuhau kolléga következik. Köszönöm szépen, mondja Korrao úr. Osztom a pozitív észrevételeket, amelyeket a kollégák tettek, de osztom az ő aggájaikat is azzal kapcsolatban, hogy ez egy irányelvjavaslat és nem rendelet javaslat, és az idők, keretek is elég hosszúak. Úgyhogy a válság, a aktuális válságra nem ad megfelelő válaszokat. Az én választókerületem a szicíliai régió, igen nehéz helyzetben van, drámai a termelők helyzet, ezt gondolom ön is tudja nincsenek, nincsenek ellenőrzések, tisztességtelen a verseny, titkos importok valósulnak meg, tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok, és én azt szerettem volna kérdezni, hogy nem lehetne azonnali válaszokat adni? Mert két és fél-három év múlva ezek már nem lesznek egyáltalán elegendők. Annyi Libero. Köszönöm szépen, elnök úr. Én is szeretnék gratulálni a biztos úrnak régóta várják ezt az intézkedést az európai gazdák. Ez nagyon komoly előrelépés. A, annak érdekében, hogy megvédjük a gazdákat, főként a kis gazdákat, kis gazdálkodókat. Ez nem csak egy agrár intézkedés, ez egy szociális intézkedés. Nagyon örülök annak, hogy irányel formában nyújtották be ezt a javaslatot, ami némi mozgásteret enged a tagállamoknak, és nagyon fonos, fontos, hogy az anonim névtelen panaszokat tehetnek majd az érintettek a szerződések ügyében nagyobb stabilitást várhatnak a gazdák ettől az új javaslattól, és remélhetőleg eh, sikerül a szankciókkal visszaszorítani ezeket a tisztességtelen piaci gyakorlatokat, hogy pontosan hogyan működik majd ez, hogyan fognak az igazságszolgáltatással együttműködni. működni Biztos vagyok benne, hogy itt az Európai Parlamentben azon dolgozunk majd, hogy minél jobb végső formát öltsön ez a keretirányelv, hiszen ezt már a mandátum ciklus elején meg e, ígértük. Tarabella úr a következő hozzászólónk. Köszönöm szépen, elnök úr, biztos úr, valóban nagyon fontos, hasznos irányelvjavaslat ez. Két kérdés merül fel bennem, többen a kollégák közül ezt már felvetették. A gazdák az egyetlen független vállalkozók, akik a veszteséges áron is eladhatnak. Általában ez tiltott, gyakran azonban a gazdákkal előfordul, hogy kevesebbért tudják eladni a termékeiket, mint amennyire előállították őket. Ez a veszteségen történő eladás elméletileg a, a mezőgazdaságban is betétásra kell, hogy kerüljön. Szerintem ez sokat segíthet ezzel párhuzamosan, talán más intézkedésekben, illetve a kap jövőbeni formájában visszatérhetnénk a piaci eh, szabályozás eszközeire, elfogadhatatlan ár ingadozás, ár fluktuáció lépett be. Egész egyszerűen így kilátások, pozitív kilátások hiányában ki akar a mezőgazdaságba pénzt e, fektetni. Köszönöm. Państwa, wyczerpaliśmy listę zgłoszeń pani panów posłów. Köszönöm szépen, a hozzászólók listájának végéhez érkeztünk, más nem integet hangosan, hogy szeretne még szót kapni, de hogy nem Peti Rasszony. E, Köszönöm szépen, biztos úr. E, Köszönöm én is ezt a javaslatot. McGuinness asszony e, volt a felelőse ennek a témának itt a parlamentben. egy jogalkotási javaslatra európai szinten szükség van annak érdekében, hogy a tisztességtelen piaci gyakorlatoknak egyszerűen mindenkorra véget vessünk, hiszen a gazdák érzik leginkább a bőrükön a problémákat, <clears throat> a legnagyobb terhetnyomást rájuk gyakorolják. A késedelmes fizetésekkel, kifizetésekkel kapcsolatos irányelvet rendszeresen eh, megsértik. Ezt láttam eh, Horvátországban is. Ugye 30 napos fizetési határidőt eh, nem tartják tiszteletben, az utolsó pillanatban vissza adják a termékeket, és a gazdáknak ugye nincs hol tárolniuk ezeket a nem átvett termékeket. Éppen ezért úgy gondolom, hogy az ilyen eljárásoknak vért kell vetni, bár csak irányel formát ölt, mégis jó példája ez annak, hogy megmutassuk, hogy európai szintű szabályozásnak van hozzáadott értéke, hiszen a szürke vagy fekete gazdaság szabályozására szükség van. Van poszre van. Van de Kandelár úrnak adom meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm, elnök úr. Nagyon örülök annak, hogy ilyen eh, határozott többség támogatja ezt a eh, javaslatot. Egy konkrét kérdésem eh, lenne. mennyire gondolják azt komolyan, hogy a gazdák mm, mellett a milyen hatással lesz mindez a többiekre, például a műtrágya előállítókra. Köszönjük szépen. Azt hiszem, most már tényleg a hozzászólók listájának végéhez értünk. titkom, egy titkos kérdésem is. Hányan olvastuk el az egész irányelv tervezetet? Hát felmerül bennem ez a huncut kérdés. De hát úgy látom, hogy szorgalmas a helyzetet mellettem itt. Biztos úr több oldalnyi jegyzete van, úgyhogy most megadom a lehetőséget. Köszönöm, elnök úr. Ismételten el szeretném mondani, hogy ez nem mindenre alkalmazható varázsmegoldás, ettől nem fog pillanatokon belül megváltozni a gazdálkodók vagy bárki más ellátási láncon belül dolgozó helyzete, de legalábbis reagál, és egy három lépésben megoldandó megközelítést alkalmaz arra, hogy a felmerült problémákat hogy tudjuk megoldani. Ahogy gyűjtő irányelvet is említettük, látjuk, hogy mennyire nagy a támogatás, és mennyire biztos, hogy többet is tudnánk tenni, de minden esetre ezt most meg fogjuk tenni. 19 éve próbáljuk már javítani a helyzetet, és természetesen a társjogalkotók feladata az, hogy a javaslatunkon tovább javítsanak. Természetesen van egy sor kérdés, amely, amelyet önök megemlítettek, és amely nem szerepel a dokumentumban. Van Kendelár úr például a műtrágyagyártók, illetve mások, más szereplők helyzetére kérdezett rá, ezek nem szerepelnek a javaslatban. Minden esetre a, a mezőgazdasági és élelmiszer árak azok, amelyekből kiindulunk, mint alapvető kérdésből, és azért alkalmazzuk az irányelvet, mert van már egy sor kezdeményezés a tagállamokban, és ezekre szeretnénk tovább építeni. Szeretnénk tovább építeni az ellátási lánc, kezdeményezésre is. Hogyha nem lenne probléma, hogy akkor már ez az ellátási lánc kezdeményezés sem született volna meg, amúgy egy önkéntes kezdeményezés, 7 éve létezik már, és azt látjuk, hogy a gazdálkodók nem vesznek részt ebben a kezdeményezésben. Mindenki más megteszi, de a gazdálkodók nem. Tehát most szeretnénk a gazdálkodókat is, gazdálkodókat is bevonni, én örülnék neki, hogyha saját maguk is úgy gondolnák, hogy az ellátási lánc kezdeményezésben érdemes részt venni, de minden esetre, ha azt nem így gondolják, akkor most biztosítunk számukra más megoldásokat is. És természetesen, ha a tagállamok ennél tovább akarnak menni, hogyha más jogérvényesítő rendszert akarnak megvalósítani, akkor az szívük joga, és ezt az, az irányelvre építve meg tudják tenni. Nagyon köszönöm minden képviselő megjegyzését, amely az általános megközelítésünkre és az általános célkitűzésünkre vonatkozott. Elismerem, hogy tovább lehet fejleszteni a javaslatot, és természetesen a három intézmény együttműködésben ezt meg is fogja tenni. McGinnis asszony megemlítette az emberekre gyakorolt nyomást. Igen, nagyon sok nyomás létezik, hiszen, eh, hiszen a gazdálkodókra az időjárás és a piaci helyzet ten kívül a különböző fizetési kötelezettségek, a termelő, termelő szövetkezetekkel kapcsolatos kötelezettségi, a család elvárás és egyéb más dolgok nehezednek. Hát ez tényleg egy szerény javaslat arra, hogy legalább valamilyen szinten visszaállítsuk az egyensúlyt, különösen annak érdekében, hogy a kisebb méretű mezőgazdasági gazdák, gazdaságok helyzete javuljon. Na most a finnországi kérdést tudom, hogy ott hogy koncentrálódik a piac. Természetesen a tagállamok feladata azt, hogy az, hogy ezt megoldja, hiszen hogyha túl nagy a koncentráció, akkor ez sem a fogyasztóknak, sem általában véve a piacnak nem előnyös. A Gillére és Ránc az képviselők megemlítették a KKV-k helyzetét. Mi azért koncentrálunk a KKV-kra, mert ezek általában gazdálkodói tulajdonban vannak, de hogyha nem, akkor is a KKV-k nagyon könnyen tovább továbbítják a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokat, és akkor ezek aztán szétterjednek az egész élelmiszerláncon, hogyha ezt megelőzzük, akkor a gazdálkodókat is védjük. Egyelőre négy fajta kategóriát állapítottunk meg, ez a két oldal közötti megállapodás eredménye. Az a fontos, hogyha továbbiakat teszünk a listára, akkor ezt is mindenki jóvá tudja hagyni, illetve el tudja fogadni. Kaputó úr és mások is a jogérvényesítést említették. Igen, nagyon fontos a végrehajtás, illetve a jogszabályok betartatása. A tagállamoknak meg kell majd érteni, hogy ez mivel jár, és ellenőrizzük ezeket. A, az irányelv segíteni fog nekünk ebben, hiszen egy kicsit el fogunk távolodni a mindenkire alkalmazható egységes megoldástól, és a tagállamok bízzuk, hogy rugalmasan egy számukra megfelelő arányos rendszer dolgozzanak, és hogy ezen belül a szankciók, illetve a büntetések rendszere is arányos legyen. Azon kívül a panaszok gyors kezelése, különösen a névtelenség biztosítása és a névtelen panaszok kezelése nagyon fontos, hiszen hogyha valaki valamit állít, és aztán azt nem próbálják gyorsan felgöngyölíteni, akkor ezt a gazdálkodó és a vállalat hírnevét egyaránt ronthatja. Ezért fontos a gyorsaság. A spanyol és az angol példákra építve fogjuk ezt megtenni kötelező szerződéseket is bevettük, és a termelői szövetkezetek kérdése is fontos számunkra, hiszen ahogy egyik képviselő mondta, ők is összeállították a saját szabályrendszereiket, és hogyha ezeken keresztül jó eredményt tudnak elérni az élelmiszerlánc részvevőinek, akkor nagyon jó alkalom ez arra, hogy az irányelv is hasznosítsa az ő tapasztalataikat. Dorfman úr, a kiskereskedelmi jogszabályokat említette, és a élelmiszer hulladékhoz is vezethet, illetve annak a növekedéshez, hogyha ezeket nem tartjuk be. Erre is oda fogunk figyelni. Holland kérdés volt a késedelmes kifizetések kérdése, illetve a késedelmes kifizetések tiltásának kérdése. Tudom, hogy a holland parlament ezzel intenzíven foglalkozik erre is oda fogunk figyelni. Aztán volt valaki, aki azt mondta, hogy a tej sokszor olcsóbb, Buda úr mondta, hogy a tej sokszor olcsóbb, mint a víz, hát e- ez sem elfogadható. Ez is olyan szintre kell, hogy emelje ezt a konkrét problémát, hogy fontos kérdésként kezeljük, és a 2017-es bizottsági munkaprogramnak egyébként ez része is. Káti úr, nem tudom, hogy hogy gondolja ezt, hogy egy új javaslatból, hogy lesz, erős javaslatból, hogy lesz majd később gyenge javaslat. Azt mondta, hogy jó kiindulási pontból egy rossz, rosszabb helyzetbe kerülünk. Hát én a a nagypénteki megállapodásból is azt tudom leszűrni, hogy egy jó kiinduló pontot csak erősíteni tudunk. Hát hat hónapon belül meg fogjuk választani, a, meg, meg fogjuk változtatni a helyzetet, és ugye a better regulation elvek értelmében ez is a fejl, feladatunk. Nem biztos, hogy mindig érti az ember, hogy mit támogat és mit nem, de biztosíthatom róla, hogy javítani fogjuk a dokumentumot. Járúr kérdéséről már beszéltünk, beszéltem a névtelenségről, beszéltem a gyorsaságról. Reméljük, hogy a kap, kapot is össze tudjuk kötni ezzel, és hogy a fiatal gazdálkodók helyzetére külön figyelmet fogunk tudni fordítani, hiszen az ő helyzetük megerősítése különösen fontos. Remélem, hogy nem hagytam ki senkit, nem akartam minden esetre. Peterle asszony is egy sor dolgot említett a jog érvényesítése kapcsolatban, Karéro kolléga is képviselő, Káti képviselő azt mondja, hogy hát úgy érzem, hogy vagy, vagy nem értettem meg, amit javaslat, javasoltam, vagy félreértette direkt, miért nem fogja, miért nem próbáltak a legerősebb pozíció mellé állni, és abból elkezdeni védeni a gazdálkodók érdekét. Én ezért ezt akartam kérdezni, hogy miért ebből a másik ki, ki induló alapból indulta ki. A válasz, biztos válasz az, hogy hát azért, hogy önöknek is legyen valami dolga ezt a javaslatot nekem keresztül kellett vinni a bizottságon is. Én a bizottság pozícióját tudom összeállítani, önök a parlament részéről majd a saját álláspontjukat fogják kifejezni, és megpróbálják elérni, amit el tudnak. Ez egy az élelmiszer ellátó láncra vonatkozó első ilyen jellegű javaslat. Ferrera úrai versenyjoggal kapcsolatban szólt, egy, szólt, szólt néhány szót, és ott a szicíliai helyzetet is megemlítette, hát nyilván a tagállamok is kell, hogy a jövőben foglalkozzanak ezzel, és az összes jó ötletet a tagállami szinteken is meg kell valósítani. Természetesen ezek mögé támogatás is kell, ugyanúgy, ahogy a bizottságban is támogatás kell ahhoz, hogy egy közös álláspontot ki tudjunk alakítani, és ez mind beférjen a javaslatban. Végül pedig, elnök úr, szeretném az Agri főigazgatóságban dolgozó kollégáim munkáját megköszönni. Nagyon sokat tettek az együttműködés során, a többi főigazgatósággal folytatott együttműködés során is azért, hogy ez, jó, ez a javaslat kialakuljon. Természetesen a kollégáink támogatását is meg kellett nyernünk, és mindent megtettünk, hogy minden, minél jobb dokumentum alakuljon ki, és minél jobb helyzetet tudjunk a gazdálkodóknak gazdálkodóknak biztosítani. Végül pedig szeretném elmondani, senkinek nem kell aggódnia a javaslat miatt, mert ez egyedül a tisztességtelenséget akarja betiltatni, és tisztességes helyzetet akar teremteni, nem csak a gazdálkodók és az elosztók között, hanem mindenki ellátó, mindenkinek, aki az ellátóláncban részt vesz, és hogyha valaki nem tesz semmi rosszat, akkor nem kell, hogy féljen a javaslatban javasolt tartalmak megvalósulásától. Köszönöm a szót. Dziękujemy, proszę Państwa, tak. Bierzmy pod... Köszönöm szépen, biztos úr. Köszönöm. Kérem, hogy emlékezzünk arra, hogy a biztos úr más biztosokkal is köz, együtt kelljen, kellett működjön, és az ő jóváhagyásukra is szüksége volt ennek a javaslatnak a kialakításához. Főigazgatók más főigazgatókkal kellett, hogy beszéljenek, tárgyaljanak ehhez. Másodszorban elmondanám, hogy valódi, tá, valódi párbeszédre van szükség az ellátó lánc egészén keresztül egyelőre inkább mindenki a saját kategórián belül beszélt csak. Ugye volt egy tüntetés is. Én úgy gondolom, hogy párbeszéd nélkül nem fogunk semmit elérni. Ezért párbeszédre szólítok fel az ellátólánc résztvevői között. Ez a javaslat lehetővé teszi majd, hogy előrelépjünk. Nem biztosítja majd azt, hogy a gazdálkodók helyzete egy csapással megjavuljon, de a párbeszéd mindenképpen nagyon fontos. Lesz késlekedés, lesz ellenállás, de az biztos, hogy lehetséges lesz például a szerződések szintjén kijátszani majd ezeket a rendelkezéseket. Az a kérdés, hogyha mégiscsak megjelenik majd a szerződésben valamiféle tilos, tiltott eljárás, akkor ezen utólag lehet-e javítani, vagy nem. A jelentéstevőnek és az árnyékelőadóknak sok sikert kívánok a munkájukhoz remélem minél gördülékenyebb lesz majd. Úgy tudom, hogy nagyon erős tímet állítottunk fel, és számíthatunk a bizottság és a tanács jó szándékára is, jó indulatára is, különösen a gyűjtő rendelet szempontjából. Hogyha ez tényleg így van, akkor a legjobb reményekkel indulhatunk neki a munkának. Köszönöm szépen, köszönöm a biztos úrnak a megjelenést, és mindenki másnak is köszönöm a munkát. Jövő héten a biztos úr jelenlétét nélkülözvén Strasbourgban fogunk majd újra összeülni. Köszönöm szépen ezzel perekeztem az ülést.